So, uh, good morning, colleagues. Jó reggelt kívánok, kollégák! Az elnöki közlemények helyett a napi rend elfogadásával kezdjük, hogyha nincs ellenvetés, elfogadottnak veszem. Ami a nyelvek kiosztását illeti, francia, német, olasz, holland, angol, görög, spanyol, portugál, svéd, magyar, lengyel, szlovák, bolgár és román tolmácsolás használható ma a koordinátorok ajánlásainak jóváhagyása következik. Tájékoztatnom kell önöket arról, hogy 2016 januárjára két további időlehetőséget kértek a korlátozások miatt a koordinátorok. Ez azt jelenti, hogy január 14-ét és 18-át kérték Brüsszelben, illetve Strasbourgban. Jóvá hagyják-e ezt a javaslatot? Igen, akkor jóvá hagyottnak veszem. Kollégák, mindenkinél ott van-e a szavazókártyája? Kérem jelezze, akinél nincs. Rendben, akkor jó reggelt kívánok azoknak még egyszer, akik most jöttek rá, hogy beszélek, és nekik nem kéne közben. Úgyhogy kicsit visszhangos a mikrofonom. Nem tetszik a hangom? Vagy hogy sokkal hangosabban beszélek? Egy kicsit tekintét sugalmazóban. Azt hiszem, hogy mindenki fejlődik, én is fejlődök az évek során. Nos, elnézést a visszhangosságért. Az elektronikus szavazókártyája, amennyiben mindenkinél megvan, kollégák, három szavazási pontunk van. Úgyhogy mindenki maradjon itt a harmadik végéig. Összesen három van. Mindjárt rá is térünk. Mielőtt belekezdenénk, tisztában vagyok azzal, hogy néhány tagunk nem tud itt lenni jövő héten. Amikor többek között itt lesz ismét nálunk az elnöki jelentés, az elnökségi jelentés. Úgyhogy szeretném egészen gyorsan elmondani, hogy itt eddig még sosem tapasztalt számú trilógus előzte meg a szakbizottságunk szempontjából ezt az eredményt. Tehát szeretnék köszönetet mondani azoknak a tagoknak, akik részt vettek a trilógusokban, illetve az árnyék előadóknak köszönöm szépen, és minden más tagunknak is, aki részt vett a vitákban, illetve a jogalkotási javaslatnak a módosításában. A LIBE munkatársaknak is köszönöm, és a képviselői kabinetek tagjainak az eddig sosem tapasztalt intenzitású és eredményességű munkát. És ráadásul egy olyan időszakban, amikor nagyon sok külső teher nehezedett ránk. Mindenkinek köszönöm szépen az elvégzett munkát, és különösen azoknak, akik a jövő heti évzáró szakbizottság ülésünkön eh, nem tudnak már itt lenni. Úgyhogy ott majd az elnökség úgyis el fogja mondani a köszönetnyilvánításokat, de én ezt előre megteszem. Térjünk rá az első elektronikus szavazásra. A személyes adatok feldolgozása, illetve adatok mozgása eh, tekintetében a személyek védelme. Jan Albrecht a jelentés készítője és az intézmény közi egyeztetésekben már megállapodás született. Elektronikusan név szerint szavazunk. Ábrecht urat kérdezem, hogy szeretne hozzászólni a témájához. Megadom a szót, tessék. Köszönöm szépen, Claude. Én is szeretném megragadni a lehetőséget, hogy köszönetet mondjak a tárgyalócsapatomnak, az árnyékelőadóknak, akik velem dolgoztak, én már négy éve nagy intenzitással, csak nem négy éve dolgozunk ezen, akkor neveztek ki engem jelentéstevővé. És ők folyamatosan velem voltak, ebben az ügyben támogattak engem. A legtöbben legalábbis folyamatosan mellettem voltak, és végezték a kemény munkát. Az eredmény azt gondolom, hogy a kezdettől szándékolt célokat tükrözi vissza, tehát mindenki egyaránt elégedett, és egy óriási előrelépés sikerült elérnünk minden érdekelt szempontjából, minden oldal javára. Kompromisszumokat is kellett kötnünk a tárgyalások során. Egyértelműen a tagállamok a kemény egyeztetéseink voltak, de hogyha a 2011-es eredeti állásfoglalásunkat megnézzük, még a bizottsági javaslat előtt Axel Fosz volt annak a, az előadója. Már akkor megfogalmaztuk a fő célokat, vagyis hogy egységes keretet teremtsünk a személyes adatok védelmére a 95-ös irányelv szintje és a feletti normákkal, valamint az adathordozhatóság, illetve a felejtéshez fűződő e, új jogosultságoknak a bevezetése mellett. Valamint újítani is igyekeztünk, a cégek számára egységes versenyfeltételeket szeretünk volna teremteni, ami a digitális egységes piac szempontjából fontos, hogy kiteljesedhessen. teljesedhessen ez a belső piac. És kemény szankciókat irányoztunk elő a piac működőképessége eh, érdekében. Azt gondolom, hogy kiváló az eredmény. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen én is. Thank you, Jan. exceptionally, uh, Köszönöm. Nagyon röviden az elnökség részéről is megadom a szót. Tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Engedje meg, hogy néhány szót szóljak a luxemburgi soros elnökség nevében. Először is köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik ilyen komolyan, keményen dolgoztak itt a tisztelt házban, itt a szakbizottságban. Um, Albrecht úr, a um, jelentéstevő, az árnyék jelentéstevőknek is köszönöm a munkát, a luxemburgi csapatoknak, és azon három kollégáimat is köszöntöm innen, akik Brüsszelből figyelik mindazt, ami mai történik. Keményen dolgoztunk, de jó és méltányos megállapodást sikerült mind az állampolgárok, mind a vállalkozások számára találnunk. A koreperen tegnap a tárgyalásról és a végső csomagról is beszámoltunk. Az elnökség számára világos, hogy a tagállamok nagy többsége támogatja a végső csomagot, mind a rendeletet, mind az irányelvet. Az önök szavazatát követően ma a koreperhez visszatérünk holnap, hogy a megerősítést a végső kompromisszumos szöveggel megkaphassuk a tagállamoktól második olvasatban. Az elnökség bízik abban, hogy a tagállamok nagy többségükben megerősítik majd a hozzájárulásokat. Reméljük, hogy minden egyes tagállam mögé állhat majd ennek a végső csomagnak. Köszönöm. Elnök úr, köszönöm Breken úr. Most szavazásra kerül sor. Megnyitom a szavazást, kollégák. kollégák. A néppárt öntől két plusz szavazatot kaptunk. Kérem, rendben, még egyet kérem, vonjanak vissza. Még egy plusz szavazást látunk itt leadott szavazatot? Rendben, most jók vagyunk. Mindenki szavazott? Kérdezem. Akkor most lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 48 a mellette, négyen ellene, 4 tartózkodással elfogadtuk a jelentést. Gratulálok a témafelelősnek, és mindenkinek köszönjük a munkát. Most áttérünk a következő csomagra, a természetes személyek védelme, a személyes adatok illetékes hatóságok általi feldolgozása során bűncselekmények megelőzése és felderítése, kivizsgálása vagy büntető szankciók végrehajtása érdekében, és ezen az azok szabad áramlása. Irányelv. Máriu Loristin a téma felelőse, Florisztin asszony, szeretne szót kérni. Köszönöm, Claude. Én magam is. Szeretném azzal kezdeni, hogy köszönetet mondok kollégáimnak, akikkel együtt dolgoztam. Én új voltam e témában, és már megszavazott szöveget kellett a végső szavazásig felkarolnom. Sokat tanultam Timotitól, Szofitól, másoktól, és mindannyiuknak köszönöm a segítséget. Együtt, közösen egy olyan eredményt értünk el, amely, azt remélem, hogy egy új helyzethet vezes, majd, vezet majd minket Európában a bűnmegelőzés, felderítés, kivizsgálás szintjén valóban a jogalkotói keretet majd harmonizáltan tudjuk a, valóban a rendőri szervek számára megteremteni. Igen fontos ez. Reményem szerint az irányelvnek hála sikerül majd hatékonyabbá tennünk a, a a bűnmegelőzést, de az, egy, az egyensúlyt is jobban megteremtjük a személyes adatok védelme, valamint a öm, rendőri erők, szervek munkájának elősegítése között. Egy új információcsere kultúrához vezet majd ez az út elménket. A tárgyalások a tanácssal, is bemutatják, hogy lépésről lépésre a tagállamok hogyan tudtak egyre inkább közelebb kerülni egymás álláspontjához. Az elején nagyon nehéznek tűnt ezt a közelítést elképzelni. Köszönöm a luxemburgi elnökségnek, azt, hogy a legutóbbi néhány hónap során valóban a megoldáshoz vezettek minket a vélemények, álláspontok közelítésén keresztül. Ez nagyon nagyra értékelendő. Külön szeretnék köszönetet mondani Matildának, Elénének és másoknak, saját csapatainknak. Óriási nyomásnak voltunk kitéve az elmúlt két hónapban. Éjszakákat hétvégéket dolgoztunk át, köszönöm az árnyék előadóknak is, hogy türelmesek voltak, és ezt a nagyon kötött, kemény, sűrű időkeretet tudták eh, tartani. Köszönöm minnyájunk számára, um, a tagállamok számára és az adatvédelmi egység számára is. Thank you very much, Köszönöm szépen, Marian. Akkor megnyitom a szavazást az irányelvre vonatkozóan. Um, Kedves kollégák, az EPP-nél egyel több a szavazati szám, hogyha visszavennék és javítanák. Az LPP-t e még egyszer kérem, hogy még mindig egyel több a leadott szavazatok száma. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 53 igen, 2 nem arányban és egy tartózkodással. Gratulálunk az előadónak. Kedves kollégák, még egy kevésbé történelmi jelentőségű, de elnézést kérek, hogy a végére itt maradtunk. Ez az automatizált adatcsere a regisztrált adatokra vonatkozóan. Járműregisztrációra megnyitom a szavazást. Meg lehet szavazni, megszavazhatják, hogyha úgy gondolják. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És ezzel végére is értünk a szavazásnak. Azok, akik a jövő héten nem lesznek itt, azoknak kellemes karácsonyt. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, azok, akik egy pohár peskőt innának meg velünk, azoknak a bárnál szolgáljuk fel. Tudom, hogy korán van még hozzá, de Marie-Louise nevében szeretük volna